Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén. Folytatjuk a napi rendet, az 54-es a következő napi rendi pontunk. Pirinski kollega jelentése az Európai Beruházási Bank 2014. évi jelentéséről. Szeretném megkérdezni az előadót, hogy hozzá kíván-e szólni. As soon as I have direct vision. Köszönöm, elnök asszony. Csak magyarázatként mondanék egy szót. Tudják, hogy elhalasztottuk ezt a szavazást azért, hogy további kompromisszumokat tudjunk kidolgozni. Ez alapvetően sikeres volt, úgyhogy remélem a szavazás is sikeres lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szavárma kolléga, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak munkájáért. Néha úgy érezzük, hogy lehetne egy kicsit több erőfeszítést is tenni, de ezt csak általánosságban véve mondom, és emlékeztetnék arra, hogy megvannak a szokványos eljárásaink, amelyeket követünk, és mindig, amikor van egy jelentés, akkor az íratlan szabálynak érvényesülnie kellene, úgy, ahogyan azt általában szoktuk érvényesíteni, de még egyszer szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen ezt a kifejtést, és akkor ezzel kezdenénk a szavazást. Az OA preambulum bekezdés mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E, a mellette, ellene, tart, elektronikusan szavazhatunk? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Hármas módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes mellette, két részben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezért inkább ellenőrizzük. Második rész, a négyes második része. Be, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. egy plusz szavazattal ötös mellette, ellene, tartózkodás szerintem elfogadtuk, de sajnos ezt is ellenőriznünk kell, nem egyértelmű. Szerintem elfogadtuk, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Két több szavazattal, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de azt javaslom, hogy ellenőrizzük a 8-ast. Jönnek még új kollégák a terembe. A néppártnál egyel többen szavaztak. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es okafogyta válik 12 mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrizzük a 12-est. A 12-est. Thank you. Check is... Köszönöm, lezárjuk, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, 25-6-os okafogyottá válik, 27 mellette, ellene, ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk. Lezárom a szavazást elutasítva. El, egyértelműen elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28, 29, 30 következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 38 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 38-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46, ot lefedve, 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-49, ez le van fedve, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 52 le van fedve, 10-es kompromisszum mellette, el, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64 le van fedve, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 58, ellenőrizzük az 57-est, az 57-esről szavazunk. A néppártól egyel többen szavaztak. Too many things, sorry. Too many. Uh, okay. Rendben, lezárom a szavazást. Elutasítva. Amendment 58 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ugyan, ugyan ez az arány, 58-as ellenőrizzük. check is over. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyértelmű eredménnyel. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59, 41 le van fedve, 60-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 61-es le van fedve, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-63 nem, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-70 is le van fedve, 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-68 le van fedve, 69 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 1, amit a 9-es kompromisszum fed le, és a 2-est is. Az Inta 4-ről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 6, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizhetjük az Inta 6-ost. I think it's rejected, but um, thank you. Lezárom a szavazást. 16 hét arányban elutasítva. Inta. A többi le van fedve. Inta 12 következik, mellette. Ellene. Inta 12 mellette. Ellene. Ellenőrizhetjük? Check is over. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Inta 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 17 le van fedve. Tessék? Inta 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A budget jelentése egyes mellette tartózkodás elfogadtuk. A budget 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a költségvetési 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon, Ekon 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekkor 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ekon 18 mellette ellene tartózkodás Ekon 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ekkon 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi, Regionális Bizottság 6-os, el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk az egész eh, jelentéstervezetről. Kérnék mindenkit, hogy szavazzon. Lezárom a szavazást. 22-en mellette szavaztak, 3-an tartózkodtak. Gratulálok az előadónak, köszönöm szépen. Our... Folytatjuk a szavazást. az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni szerződésben rejlő lehetőségek alapján című véleményről. Szárváma kolléga volt a szerzője a véleménynek. Kíván szólni? Nem kíván. Akkor az első módosítóval kezdjük. Egyes. Véleménytervezet egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hét mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második már egy szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettő két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene. Azt szerintem elutasítottuk, nézzük meg elektronikusan, tehát 12-es második része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyel több néppárti szavazat van. Megvan? Köszönöm, lezárom. Elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16 mellette, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most a véleményről módosított formájában szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. The, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 25-0 arányban elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. So, wir machen, ja. the colleagues who want to leave now aki el szeretné hagyni a termet, kérem szépen, hogy minél csendesebben tegye azt meg. Akkor most tovább megyünk a napirendi pontok között. A 56-os a számvevőszék külön jelentése a mezőgazdasági nem termelő beruházásokról. Kinst úr, az Európai Számvevőszék illetékes tagja Pilenszki úr pedig a jelentéstevőnk. Meg is adom neki most a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt költségvetési ellenőrzési tagok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek ezt a külön jelentést. Először is gratulálok Pirinszki úrnak, aki a jelentéstevője ennek a munkadokumentumnak. Nagyon átfogó és kiegyensúlyozott lett a dokumentum. Annak érdekében, hogy a vidéki területeket fenntarthatóan fejleszthessük, az úgynevezett nem termelői beruházásokat támogatja az Európai Európai Unió. Ezeknek az a célja, ezeknek a beruházásoknak, hogy az agrár környezetvédelmi célkitűzésekhez hozzájárulnak, janak annál, anélkül, hogy a kedvezményezettek helyzetét rontanák. Ezek, mivel nem termelői beruházások, gyakran 100%-ban is támogathatók. Az első pro, előző programozási időszakban körülbelül 860 millió eurónyi közpénzt te, költöttek nem termelő beruházásokra. A külön jelentésben úgy találjuk, hogy ezeknek a támogatása hozzájárult a mezőgazdasági területek fenntartható kihasználásához, de vannak indokolatlanul magas, illetve megindokolhatatlan támogatások, amelyek aztán nem tartható költséghatékonyaknak. Az auditált projektek 70 one a fejlesztette a vidéki területeket és a biodiverzitást, ugyanakkor vannak megindokolhatatlan költségek 75%-ban, és ugyanakkor 18%-uk teljesen költséghatékony van, volt. igen, fontos a nem termelői beruházások keretében, hogy minél hatékonyabban folyjon a támogatás, hiszen a kedvezményezettenek ösztönzést ad. Ugyanakkor a tagállamok nem mindig tudják biztosítani a hatékonyságot, és ezért az aktuális piaci költségekhez képest sokkal magasabb költségeket támogatnak, időnként indokolatlanul a legdrágább, legnagyobb költségű pályázatnak adtak támogatást. A tagállamok nem, nem számoltak a beruházások által termelt bevételekkel a támogatásoknál. Gyakorlatilag majdnem mindig a 75%-os támogatást választották a tagállamokat, tagállamok, illetve időnként a 100%-ot is, ami a produktív, tehát a termelői beruházások támogatásához hasonlítva 40%-nak mondható nem megfelelő, átlátható és gyengén megírt pályázatokat támogattak, amely gyakorlatilag olyan beruházásoknak minősültek, amelyek támogathatatlanok és más európai környezetvédelmi rendelkezésektől függetlenül is támogattak projekteket, amelyek aztán gyengítették a szinergia, effekt, szinergia hatásokat, és ezért az eredmények nem voltak megfelelők. A megfelelő tagállami intézkedéseket csak 2014-ben kezdtük el ellenőrizni, és ez már túl késő volt ahhoz, hogy a programozási időszak végéig a tagállamok ki tudják javítani a hibákat az új 2014-től 2020-ig tartó időszakra való javaslataikat, javaslatainkat úgy állítottuk össze, hogy az előző időszak gyeng gyengeségeiből, hibáiból tanulhassunk. Örömmel látjuk, hogy a tagállamok a dokumentumokban kifejezték a beli szándékukat, hogy a nem termelő beruházások támogatását javítják, és a költségek indokolhatóságát jobban ellenőrzik nyomon fogjuk követni, hogy ez valóban megvalósul-e, de szeretném megjegyezni, hogy véleményünk szerint még mindig sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy itt a gazdaságosságot megőrizhessük, illetve az eredmények az eredmények ellenőrzését javíthassuk. Egy sor javaslatot teszünk arra, hogy ez hogy tehető meg. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Köszönöm szépen, Pirinszki úr jelentéstevője most a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a számvevőszéknek, és azon belül is kincstúrnak ezt a <clears throat> külön jelentést, ami sok információt tartalmaz és kiegyensúlyozott. Három dolgot emelnék ki a jelentésből, és aztán szólnék pár szót az ajánlásokról az ellenőrzést 2014. júliusa és 2015. áprilisa között hajtotta végre a számvevőszék. Ez az igazgatási és ellenőrzési rendszerekre tért ki a nem termelő beruházások vonatkozásában. 28 projekt szerepelt a mintában, négy tagállamot képviselt ez a 24 projekt, 28 projekt, Portugália, Dánia, Egyesült Királyság, azon belül is Anglia, Olaszország és azon belül is Puglia. Ezek a tagállamok összesen 80%-át fedik le az európai vidékfejlesztési alap pénzköltéseinek, és 60%-át a 2016-os intézkedésnek. Érdemes rámutatni arra, kiemelni a jelentésből azt, hogy eh, a hatékony támogatása a nem termelő eh, beruházásoknak 71%-ban hozzájárult eh, a mezőgazdasági föld fenntartható használatához, ez fontos dolog, hiszen itt a e, biodiverzitás védelméről van szó, e, és ebben az értelemben az a kifejezés, hogy nem termelő, az félrevezető abban az értelemben, hogy semmiképpen nem e, for profit beruházásokról van szó, de abban az értelemben nagyon is produktívak, hogy hozzájárulnak az élet és a biodiverzitás, valamint a föld használhatóságának a védelméhez. Ami aggasztó, az a költséghatékonysági probléma. Ezt a tagállamok kiválasztási eljárása okozza, valamint a nem megfelelő eljárások, nem megfelelő monitorozási és ellenőrzési e, módszerek alkalmazása, ezek okozzák a hatékonyság hiányát. E, sajnálatos módon volt túlköltés, e, olyan projektekre fordított pénzek, amelyek nem feleltek meg az agrárfejlesztés célkitűzéseinek. Ezért azok az ajánlások, amelyek a munkadokumentumban szerepelnek, pont ezt hivatottak, ezeket hivatottak orvosolni. Szinergiát kell kialakítani egyéb vidékfejlesztési intézkedésekkel, illetve aktívabb szerepet szánnának arra, hogy aktív szerepet szánnának a bizottságnak a kiválasztási folyamatban, illetve hogy segítség a tagállamokat, és megfelelő kritériumokat alkalmazzanak, amelyek átláthatóak és igazolhatóak, különös tekintettel a célok szempontjából igazolhatóak. Aztán vannak agrár környezetvédelmi célkitűzések, amelyeket el kell érni, vagy legalábbis azok elérését értékelni. Különösen érdekes az, hogy a, ebben a négy tagállamban ki kell fejleszteni a határozottabb és konkrétabb mutatókat, már pedig 2016. júniusától kezdve. A bizottság további iránymutatást ad a legnagyobb támogatási arányjal rendelkező nem termelő beruházások termelő jellemzőinek megállapítását szolgáló kritériumok meghatározásában. És objektívebben akarják tudni megítélni azt, hogy túlköltés történik-e, e, vagy sem. A tagállamoknál e, arra azt kell elérni, hogy e, nincsenek túlárazva a különböző tételek a piaci árakhoz képest, megfelelő referencia árakat, benchmarkokat kell találni, amelyhez viszonyítva ellenőrizni lehet a költségeket. E, nem akarok most e, hosszasan e, beszélni az ajánlásokról, három ajánlást hagytam ki, de ezek is egy irányba mutatnak. Azt gondolom, hogy ez a külön jelentés hozzájárulhat ahhoz, hogy minőségi fejlődést, eredményeket lássunk a programok kiválasztásában, végrehajtásában és ellenőrzésében. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Nagyon fontos jelentés ez, mert, és, és hát úgy mondjuk, hogy igazából egy nagyon problematikus és megdöbbentő jelentés. Köszönjük, hogy a bizottság is eljött, és elég sok kérdést meg kell majd vitatnunk. Schmidt kolléganő az első felszólaló. Köszönöm szépen. Igen, valóban érdekes jelentés, és kicsit bíráló jellegű a jelentés szerzője. Látjuk, hogy a, nem ugyanolyan a támogatás, mint a többi produktív beruházásoknál, hiszen sokszor majdnem, majdnem 100%-os. Az emle, említett országokban, Angliában, Dániában, Olaszországban az összes beruházás 38, 30 és 80 százaléka volt ilyen jellegű, ez nagyon érdekesnek hangzik, és a 28 projektből csak 5 öt tudtak hatékonynak minősíteni, ami 18 százalékos arány. Aztán azt, azt is olvashatjuk, hogy a tagállamok olyan beruházási költségeket támogattak, amelyek indokolatlanul magasak voltak a jelentés azt is, megemlíteni, azt is megemlíti, hogy az eljárásban is vannak gyengeségek, hiszen amikor amikor a, a, az MP-ik finanszírozásáról van szó, akkor nem, figyel, nem veszik figyelembe, hogy vajon a kiválasztási kritériumoknak megfelelően választották-e ki ezeket a, ter, ezeket a projekteket, és nem ellenőrizték, hogy megfelelnek-e. Az ellenőrzött a tagállamokban több hiba is felmerült, még azoknál az MBI-knél is, amelyek nagyon nagy hasznot termelnek, és amelyeket száz százalékban támogatott az Európai Unió. Ezek folyamatosan felmerülnek, és hát reméljük, hogy ez meg fog szűnni és ez azt eredményezi, hogy a 2014 és 20 közötti időszakban nem fog ugyanígy folytatódni, hanem a bizonyos hiányosságokat kik fogják, ki fogják tudni javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Áli képviselő. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Először is szeretném jelezni, hogy mennyire elégedett vagyok Pilinszki kolléga által elvégzett munkával erről a, ez a jelentés kapcsán. Figyelembe kell venni, hogy a 2007 és 2013 közti programozási időszakban kb. 860 millió közpénzt fordítottak ilyen nem termelő beruházásokra. Fontos megjegyeznünk, azt, hogy realisztikusan kell értékelnünk az eredményeket. Az Európai Számvevőszék általánosságban véve úgy ítéli meg, hogy a nem termelő beruházások hozzájárultak a környezetvédelmi célok eléréséhez, amelyek ugye a mezőgazdasági föld fenntartható használatával kapcsolatosak. Ez nem költséghatékony módon történt. A tagállamok a beruházás költségeit megtérítették olyan esetekben, amikor ezek nem voltak indokoltak. Továbbá voltak a kiválasztás eljárásban is megfigyelhető gyenge pontok. A tagállamok ugyanis támogatandónak minősítettek olyan projekteket, amelyeknél alapvető kiválasztási kritériumokat nem ellenőriztek. Továbbá osztjuk az előadó megítélését, az ajánlásokban, már ami a filozófiát illeti, valóban úgy gondoljuk, hogy ez egy problematikus jelentés. Ami rendkívül fontos a javaslatok közül számunkra, az az, hogy a nem termelő beruházásokat, végrehajtását a többi fejlesztési intézkedéssel összhangban kell végrehajtani, továbbá biztosítani kell a költséghatékonyságot. az iránymutatások között szerepel a kiválasztási kritériumok fontossága, valamint egy megfelelő monitorozásra van szükségünk, és végül, de nem utolsó sorban, konkrét eredményeket kell felmutatni. Köszönöm. Tajrer képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Először is a számvevőszéknek szeretném megköszönni ezt a fontos jelentést alapvetően pozitívan értékelhetjük, de hogyha behatóan olvassuk a jelentést, akkor láthatjuk, hogy a források felhasználásával kapcsolatban bírálatokat is meg kell fogalmazni. Például, hogyha többi költségvetési projekttől nincs egyértelmű elkülönítés, ez alapvetően problematikus szerintem. Szeretném tudni, hogy az Európa Bizottság osztja itt a számvevőszék véleményét, és ha igen, akkor milyen konkrét intézkedéseket tudna javasolni hogy a programozás időszak hátralevő részében ezen még javítsunk. Továbbá vannak számos hiányosságok, például az, hogy nem kielégítő az átláthatóság a projektek kiválasztása során. Említettünk itt példákat az Egyesült Királyságban, Észak-Írországban, de Dániából is említhetők példák. Továbbá nem a kiválasztási kritériumokat nem vizsgálták meg kellő módon Olaszországban, és felmerül az a kérdés is, hogy pont Olaszországban, Púliában a félidei értékelést az illetékes hatóságok hogyan tudták úgy lezárni, hogy pozitívak a kimenetelek, hogyha nem is került sor a források elköltésére. Igazából szeretném tudni az Európai Bizottságtól, hogy hogyan kezelnek egy ilyen esetet. Tehát, hogyha valaki pozitívan értékel egy intézkedést, akkor is, hogyha ennek a végrehajtására még sor sem került, akkor azt hiszem jogos a kérdés, hogy esetleg nem volt-e itt valamilyen, nem merül fel valamilyen büntetőjogi kritérium, és látható a hatás, ami azt indokolja, hogy aztán ne költsék el a forrásokat. A költségvetési ellenőrzés szempontjából azt kell bejelentenünk, hogyha a hatás már azáltal is el lehet érni, hogy bejelentenek valamit, de nem is küldik el a forrásokat, akkor jobb lenne a forrásokat egyáltalán nem elkölteni. Felmerül a kérdés, hogy ki értékelte ezt, felelősségre vonják-e ezt az illetékes szervet, tehát azok, akik a félidei értékelésben ezt pozitívnak minősítették, ők felelősséget vállalnak-e egy ilyen kijelentésért, mert szerintem ez nem felel meg a tényeknek, tehát gyakorlatilag ez egy ilyen légből kapott megállapítás, és ezért szerintem szankciókat kell életbe léptetni. Tehát a konkrét kérdésem az, hogy egy ilyen konkrét esetben az Európai Bizottság mit tesz, hogy az olasz nemzeti hatóságokat felelősségre vonja elszámoltathatóvá tegye. Vannak más megjegyzéseim, de most inkább a konkrét kérdéseket tettem fel, amelyekre szeretnék konkrét választ kapni. Köszönöm szépen. a képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm. A az elnök már használta a sokkoló és erősen problémás szavakat, és Schmidt asszonytól is hallottunk részleteket erről a jelentésről. E, igazándiból e, én csak azért kértem szót, mert az EPP részéről szeretném megerősíteni azt, hogy nagyon erősen oda fogunk figyelni ennek a jelentésnek az eredményeire, és hajlandók vagyunk ezzel a témával dolgozni, mert ez teljesen elfogadhatatlan. Személy szerint azt mondom, hogy nagyon kritikusan kell megközelítenünk ezt a témát. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam a felszólalók listájára. Amikor elolvasom a számbevőszék jelentését, annyira megdöbbentőnek tartom, hogy a költségvetési jogszabályokkal gondolok, amelyek azt mondják ki, hogyha a programok nem érik el a kitűzött cél, akkor akkor be kell őket szüntetni. Tehát 80%-áról van szó a programoknak, több mint 80%-a az, amely nem ért el a célját, majdnem fél milliárd euróról van szó. Hát ezt így írásban láthatjuk, és amikor azt, mond, azt olvasom a jelentésben, hogy nincs arra bizonyíték, hogy a bizottság a támogatási százalékokat csökkentette volna, tehát az egész e-, ellenőrzés annyira későn kezdődött el, hogy a következő időszakra vonatkozóan nem lehetett még változtatni semmit, tehát akkor ugyanúgy az a régi időszaknak megfelelően folytatódnak majd a dolgok, és ezt hogy fogjuk megmagyarázni az adófizetőknek? Én, én ezt nem tudom eladni senkinek így úgyhogy igazán súlyos, eh, kimondottan súlyos hibákat tár fel ez a jelentés, eh, ezért igyekeznünk kell azon, hogy a megfelelő következtetéseket le tudjuk, levonjuk, és a bizottsággal közöljük ezeket, és eh, hát nem tudom, hogy a bizottság elolvasta -e az eddigieket, remélem, hogy most a bizottság képviselője Longó ném, némely kérdésre választ fog tudni adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Pirinszki úrnak a, és Kincs úrnak a jelentést. Tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget hogy a külön jelentésről, amely a nem termelő beruházások támogatásáról szól, most eszmét tudunk cserélni önökkel. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek és Pirinski úrnak ezeket az igen jó ajánlásokat, amelyek valóban hozzá fognak járulni a támogatási rendszer fejlesztéséhez. A bizottság üdvözli ezt a külön jelentést, és egyetért a számvevőszékkel abban, hogy az MP-ig támogatása hozzájárul a környezetvédelmi célok megvalósításához, amelyek a mezőgazdasági földterületek fenntartható használatát támogatják, és emelte a védett területek környezetvédelmi értékét. A bizottság megjegyzi, hogy a legtöbb Külön jelentés által feltárt hiányosságok, hiányosság a tagállamok igazgatási hibáinak köszönhető. A bizottság ellenőrzései hasonló hiányosságokat tártak fel. A bizottság aláhúzza, hogy a tagállamok kötelessége az, hogy értékeljék a költségek indokolhatását, indok, indokoltságát, mégpedig egy külön ellenőrző rendszer segítségével, például referenciaköltségek segítségével. Ugyanakkor értékelniük kell azt is, hogy a kiválasztási eljárások a kritériumoknak megfelelően mentek el végbe. Az agrár, környezetvédelmi és klímával kapcsolatos beruházások fontossága fényében a bizottság úgy dönt, hogy elfogad minden ajánlás, annak érdekében, hogy a támogatási rendszer fejlesztését minél hatékonyabban meg tudja tenni, és az ellenőrzött tagállamokban lépéseket fog tenni, segíteni fog a tagállamoknak és a régióknak abban, hogy a 2000 2014-től 20-ig tartó nem, nem termelői beruházásokat támogató rendszer fejlődhessen. Útmutatásokat fogunk adni a tagállamoknak arra nézve, hogy az intézkedéseket hogy lehet jobban ellenőrizni, különösen a költségek indokolhatósága és a kiválasztási kritériumok, valamint a jogosultsági kritériumok területén. A 2014-20 közötti időszakra vonatkozó programokkal kapcsolatban a bizottság különösen az ellenőrizhetőség és az igazolhatóság kérdésére fog koncentrálni, illetve annak fejlesztésére, hogy a költségek indokolhatósága és az közbeszerzések ellenőrzése minél hatékonyabban folyjon. A bizottság ezzel kapcsolatban az a végrehajtó hatóságoknak és a kifizető ügynökségeknek a tagállami szinten tréningeket is fog szervezni, illetve ut- útmutatásukat fog kiadni, és értékelni fogjuk majd, hogy ezek milyen eredménnyel járnak. A közös monitorozási rendszerrel fogjuk ellenőrizni, hogy a végrehajtási rendelkezéseket hogy hajtották végre az adott vidékfejlesztési célkitűzéseken belül. Ezen kívül minden intézkedés hatékonyságát értékelni fogjuk az értékelési időszak végén Ugyanakkor azt is elmondanánk, hogy egyensúlyt kell találni a között, hogy a monitorozás egyfelől és az administratív terhek csökkentése között másfelől, hogy tudjuk megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A vidékfejlesztési intézkedések szinergiáját fejlesztés, fejleszteni szeretnénk, és kérjük a tagállamokat, hogy ezzel kapcsolatban ők is tegyenek felénk jelentéseket. Egy sor konformitási megfelelési auditot fogunk indítani annak érdekében, hogy megnézzük, hogy megfelelnek a tagállamok az előírt szabályoknak. Ezért a pénzügyi korrekció eszközét alkalmaztuk néhány tagállamban. És azt hiszem, hogy Olaszország is ezek közé tartozik. A bizottság továbbra is megfelelősségi ellenőrzéseket fog tartani a tagállamokban az audit tervezés terén, annak érdekében, hogy a kifizető ügynökségeket a kockázat ellenzés alapján e, ellenőrizve tudják megvizsgálni, hogy megfelelnek-e a megfelelő előírásoknak, és az elkövetkezendő időszakban a tagállamokban elvégzett megfelelőségi vizsgálatok biztosítani fogják, hogy a tagállamok megfelelő módon támogassák a nem termelő beruházásokat. Köszönöm a figyelmet. Rendben, de attól tartok, hogy ennyivel nem ússza meg. Szerettük volna konkrétabb információt kapni, milyen pénzügyi korrekcióra került sor, milyen országban, milyen mértékben, milyen visszavonásra került sor. Ezt azért szeretnénk részletesebben tudni és szeretnénk tudni azt is, hogy a bizottság a programok vizsgálatát 2009 és 2013 között olyan későn kezdte ezt el, hogy az új időszakra nézve már nem lehetett reagálni. Ön azt mondja, hogy javítottak a helyzeten, ezért szeretnék erről is konkrétabb részleteket kapni, milyen javításokra került sor, hiszen itt jogalap nélküli kifizetésekkel van dolgunk, olyan kifizetésekről van itt szó, amelyek, amelyek túllépték a keretet. Miért nem reagált az Európai Bizottság, hogy iránymutatást adjon a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy kiszámítsák az árakat? miért nem szólították fel a tagállamokat arra, hogy csökkentsék a támogatási rátát olyan projekteknél, amelyek jövedelmező, illetve megtérülő beruházások. Azért meg kellene győznie bennünket arról, hogy tettek valamit, és nem pusztán az akták közé helyezték ezt a problémát, mondván, hogy egyelőre nem teszünk semmit. Kérem, válaszoljon el, és előre is köszönöm a válaszát. Euh, Köszönöm, eh, elnök asszony, akkor eh, mit is eh, tettünk. Három cselekvésre került sor. Először is megerősítettük a konkrét útmutatást, abban az értelemben, hogy a kiválasztás feltételei milyenek kell, hogy legyenek. Emellett konkrét válaszokat és operatív válaszokat adtunk a költség észszerűségének problémájára, és ezen túlmenően szerveztünk egy speciális képzést az igazgatási és kifizetési hatóságoknak azért, hogy be tudjanak avatkozni. Ami az audit tevékenységet illeti, a mi audit programunk az egy kockázatelemzésen alapul, amely alapvetően figyelembe veszi a kiadásoknak a mennyiségét, a mértékét. Tehát egy nagyobb összeg nyilván nagyobb kockázattal jár, ezért is kezdtük el késlekedve az ilyen jellegű kifizetéseknek a ö, ö, tanulmányozását, auditálását, mert a nagyobb összegű kifizetések fontosabbak. Ö, Ugyanakkor odafigyeltünk az auditok révén ezekre az intézkedésekre is, e, és e, a megférjeléseink azok e, pénzügyi korrekciókban is megjelentek. A különböző országokra lebontott korrekciós döntések azt, azt az elkövetkezendő napokban meg tudjuk küldeni. A listát. Remélem, hogy ezzel tudtam válaszolni az ön kérdéseire. Köszönöm nagyon szívesen megismétlem a kérdést. A 2009 és 13 közti projekteket miért kezdték el olyan későn vizsgálni, hogy az új időszakra, az új programozás időszakra nézve ezeket már nem lehetett felhasználni? Tehát most az, arra kell számítanunk, hogy a helyzet folytatódik, ahogyan eddig, legalábbis én így értelmeztem a számvevőszék jelentését, és a tagállamokat miért nem szólította fel arra, hogy a megtérülő beruházásokra vonatkozó támogatási rátát csökkentsék? Ugye voltak pénzügyi korrekciók, Természetesen nagyon szívesen kézbe vesszük az ismertetést, nem baj, hogyha részletes, nagyon szívesen elolvasom, de szeretném tudni még azt is, hogy milyen konkrét változtatásokat eszközöltek annak érdekében, hogy ne következzen be megint az, amit a számvevőszék felvázolt. Parancsoljon! Je réponds à la question... Nos, akkor válaszolok arra a kérdésre, hogy eh, miért eh, később kezdtük el az auditot, mint más cselekvéseknél, fellépéseknél. Nos, a kockázat elemzés az összeg nagyságától függ. Eh, itt a költségek körülbelül 860 millió eurót tesznek ki, ami kevesebb, mint 1%-a az összes vidékfejlesztési kiadásnak valójában csak 0,6%-a az összes vidékfejlesztési kiadásnak. Ezért döntött úgy az audit szolgálata a bizottságnak, hogy elsősorban azokkal az intézkedésekkel foglalkozik, amelyek sokkal jelentősebb összegeket ölelnek fel, és később tér át a kisebb összegekre. Ez a kockázatelemzésnek a logikája és ez, ezen alapul a, az audit szolgálat munkaterve is. És miért? Nyilvánvaló, hogy az összes audit eljárásunkat mindig igyekszünk javítani. Ami a részleteket illeti, megint csak felajánlom önnek, hogy táblázatokkal és számokkal ellátott anyagot küldök önnek, amely az audit szolgálatunk tevékenységét teljes mértékben leírja. Ami azt a tevék, ami a jelenlegi tevékenységet illeti, ez jövőbe tekintő, tehát rendszeresen havonta gyakorlatilag a tagállamokkal párbeszédben vagyunk, hogy hogyan lehet a programot jobbá tenni. Nagyon részletes útmutatást küldünk a tagállamoknak. És megint csak emlékeztetnék ezekre az írásos dokumentumokra, amelyeket egyébként megküldtünk a számvevőszéknek is, és amelyet önöknek is megint csak el tudunk küldeni az elkövetkezendő napokban. Igazándiból a cél az, hogy a szabályok jó ismeretét adjuk át, és ez tűnik számomra a leghasznosabbnak, ha el akarjuk kerülni a megismetlődését ezeknek a problémáknak. Tehát ezek az útmutatások lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy ezt a programot korrekt módon, megfelelő módon hajtsák végre. Nos, a papíron még sohasem sikerült egy problémát megoldani, ezért egy kicsit aggaszt bennünket, hogyha a konkrét pénzbeli problémákról beszélünk, hogy túl költekezésre került sor, amelyek a, nem feleltek meg a piaci áraknak. Nem tudom, hogyha nem tudom, hogy hogyan tudja ön indokolni, hogy gyakorlatilag ennek nem volt értéke, hogyan, tudja, hogyan magyarázza meg azt, hogy mindez bekövetkezett. Az, amit a jelentésben olvasunk, az kifejezetten sokkoló, ugyanis ilyesminek nem szabad bekövetkezni az adófizetők pénzével, ilyesminek nem szabad bekövetkeznie, pont annak, amit a jelentésben felvázolnak. Ezért engem érdekelne, hogy az Agri főigazgatóság egyáltalán hogyan tartja ezt elképzelhetőnek. Lehet, hogy túl sok pénz van a vidékfejlesztésben, és nem képesek nyomon követni a kis összegeket, azért, mert ott vannak ugye a nagy összegek, az 59 milliárdos költségvetés kapcsán lehet, hogy 50 millió az egy jelentéktelen összeg, de azért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha kapnánk erre is választ. Parancs, önöni a szó. Ami a támogatások intenzitását, ezt a tagállamok határozzák meg, és mi csak ex post audittal tudjuk meghatározni, hogy a tagállamok támogatási nagyságrendje az igazolható-e. Amennyiben nem igazolható, akkor e, a pénzügyi korrekció eszközével fel tudunk lépni, és ezt csináljuk. Ne felejtsük el azt sem, hogy ezek nem termelő beruházások, e, amelyek nagyon fontos környezetvédelmi célokat szolgálnak. E, itt a támogatás meghatározásnál az alacsony küszöb az azt kockáztatja, hogy a nagyon fontos célok nem valósulnak meg, holott ezek a célok fontosak a közösségnek és az állampolgároknak is. Itt érdemes azt is észrevenni, hogy a számbevőszék jelentésében szerepel az, hogy a környezetvédelmi célt elértük, ami, aminek elég komoly jelentősége van. Nyilván a pénzügyi dolgokat korrigálni lehet, és ezt meg is tesszük. A pénzügyi korrekció eszköze erre szolgál, ex post korrigálni tudjuk a túlzott támogatás kifizetéseket, és preventíve pedig fellépünk ezekkel az útmutatásokkal, amelyek célja az, hogy hogy a tagállamok ne nyújtsanak túlzott támogatásokat. Tehát itt most két dolog van, két irányba tudunk elindulni. Az egyik az ex post ellenőrzések, audit és korrekció, és aztán ex ante a jövőbe tekintve pedig ezekkel az útmutatásokkal, amelyek azt gondolom, hogy egy komoly munkát jelentenek, és ráadásul mindezt megfejeljük még eh, szakképzéssel is, illetve tréningekkel a tagállamok eh, számára, eh, és így tudjuk a probléma javítását elérni. Mekkora nagyságrendű pénzügyi korrekciót hajtottak eddig végre, kérdezi az elnök. A mai nap folyamán elküldhetem? Köszönöm. Kinst, bitteschön. Yes, thank you very much. kolléga. Köszönöm szépen. Ez lesz az utolsó ö, látogatásom ebben a szakbizottságban, úgyhogy kihasználom az alkalmat arra, hogy néhány szót szóljak. Köszönöm Pirinski úrnak és a többi kollégáknak is a ö, munkát. Hogyha összefoglalhatnám eb, ennek az auditnak a tanulságait, akkor ö, azt mondhatnám, hogy nagyon jó környezetvédők és nagyon rossz közgazdászok irányították, és a költséghatékonyságra, gazdaságosságra nem fordítottak elég figyelmet. Azt láttuk, hogy olyan emberekkel találkoztunk, akik órákon keresztül tudták volna ecsetelni a pozitív környezeti hatásokat, de amikor egy olyan egyszerű kérdést tettünk fel, hogy a költségeket hogy indokolják meg, akkor úgy, úgy, úgy néztek ki, mintha kínaiul tettük volna föl nekik a kérdést. Tulajdonképpen nagyon meg voltunk lepődve, hogy egy nagyon kis számú 28 projektből het, hét, hét eh, illegális volt, három már kezdettől fogva, mert eh, az olaszok olyan eh, projekteket támogattak, amelyek egyáltalán nem voltak jogosultak. Aztán Portugáliában is láttunk ilyeneket, amelyeket ki kellett zárnunk a jogosultságból, mert nem voltak az adott vállalatok jogosultak a támogatásra. Úgyhogy a következő kérdés az, hogy a programok összeállítása folyamán nem tettek különbséget a között, hogy vajon megfelelő jellegű ez a program, vagy nem. Tehát voltak olyan nyilvánvaló esetek, amikor a kedvezményezett a projekttel ö, ö, a projekt támogat, olyan projekteket támogat, projektekhez kapott támogatás, akár 100%-os támogatást is, amely ugyanakkor nyereséges is volt. Aztán azt hiszem volt Portugáliában egy olyan kőfal építési projekt, ahol 100%-os támogatást kaptak, és a, az általános környezetvédelmi szabályok értelmében ugyanennek a falnak az újjáépítéséhez is, úgyhogy ez egyszerűen elfogadhatatlan. És a bizottság képviselője ugyan említett meg intézkedéseket, de ezek nagyon gyenge hatással járnának. Nem csak a kockázati profilról van is szó, hogyha ilyen sok hiányosságot és hibát tárolunk fel, hogyha látjuk, hogy mennyire nem hatékonyak, hogyha látjuk, hogy köbméterenként a falhoz 250 eurót tudott például az egyik adott tagország kifizetni, akkor látjuk, hogy mennyire aránytalanok ezek a támogatások. Tehát azt kérném a bizottságtól, hogy ne csak az anyagi aspektusát kövesse, ne, ne csak ilyen szempontok szerint nézze meg. És ugyanezek a problémák jelennek meg egyébként a trendingeknél is. Néhány hónappal ezelőtt azt láttuk, hogy egyszerűen a program, programnak az intenzitását kell emelni, és egyszerűen el, e, meg kell, hogy oldjuk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban ezeket a hiányosságokat kijavítsuk annak érdekében, hogy jobban menjenek a dolgok. Véleményünk szerint a bizottságnak aktívabban kell, hogy monitorozza az adott a tagállamokban működő monitorizó bizottságokat, mert egyszerűen az általános ellenőrzés is hiányos, illetve a programok kialakításának folyamata nem, fel, nem megfelelő. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. El lehet képzelni, hogy az adófizetők az adott országokban hogy reagálnak. Ugye ők hogyha látják, hogy az Európai Unió a legmagasabb a rátával 250 euróval támogat egy, egy köbmétert ebben a falban, a, a piaci áron pedig ez ugyanez csak 50 euró lenne, akkor ugye minden autó, autó, adófizető azt fogja gondolni, hogy az Európai Unió pazarolja a pénzt. És eh, hát ilyet már nagyon régen nem láttam, ezért is nagyon szépen köszönöm a számvevőszék munkáját, úgy gondoljuk, hogy amikor egy, a, külön, a vidékfejlesztési különjelentéseket olvasuk, akkor mindig jelen, rengeteg probléma jelenik meg. Az legutóbbi különjelentésekben is ugyanezt a sokkoló eredményt tudtuk látni, úgyhogy a vidékfejlesztést alaposabban kell e, ellenőrözzünk, úgy tűnik. Köszönöm szépen Kinszt úrnak az együttműködést nagyon jól működik, fantasztikus munkát végzett, és hát már nagyon, sok, és nagyon régen dolgozunk együtt, úgyhogy köszönöm szépen a munkáját, és végül Pirinszki kollégának még egyszer megadnám a szót. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki ebbe a vitába részt vett, elismerést kell, hogy kapjon az igen átfogó, alapos és gyakorlatias megjegyzéseért, megjegyzésekért. Ahogy a napirendi pont elején is mondtam, az a fontos, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alakítsunk ki, két számadattal támogatnám ezt, ala, alá, támogatnám ezt. Az egyik az a szám, amely arra utal, hogy 71%-a ezeknek a beruházásoknak hatékony volt, és elérte az agrárkörnyezetvédelmi célkisztűzéseket, megvalósította ezeket a célokat. A másik számadat pedig azt mutatja, hogy a projektek 75%-ában indokolatlanul magasak voltak a költségek, és a beruházásoknak csak 18%-a volt költséghatékony. Dióhéjban azt lehet mondani, hogy itt arról van szó, hogy ezek olyan beruházások, amik igen kívánatosnak tűnnek az emberek számára, ugyanúgy, ahogy a társadalom számára, és ezeket a legelfogadhatatlanabb módon kihasználták bizonyos emberek, és ilyen módon visszaéltek a támogatási alapok támogatásával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért a fürdővízzel együtt a gyereket ne dobjuk ki. Nyilván a bizottság is látja, hogy a kockázatot nem csak az összeg nagysága alapján kell, hogy megítéljék, mert itt igen, nagyon mértékű visszaélésekről van szó, és ezek is nagyon nagy kockázatot jelentenek. Persze, nagyon jó, hogy itt építünk egy falat, itt nagyon szép lesz itt a táj, de ö, ugye ö, itt nem csak arról van szó, hogy visszaélés történt, hanem hogy ebből valaki profitál, és ez pontosan ahhoz vezet, amit leginkább meg szeretnénk előzni a társadalom, társadalomban. Bűncselekményekhez, korrupcióhoz vezet. És ezért támogatom az elnökasszony hozzáállását, és igenis a bizottságnak más megközelítést kell alkalmazni el kell ismerniük, hogy bár itt egyenként nagyon kis költségekről van szó, de az összesített kockázat igen nagy. És katasztrofális módon költötték el ezeket a pénzeket. Köszönöm. Köszönöm szépen az egyértelmű lezárást, az egyértelmű szavakat. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és talán érdemes volna megvizsgálni a vidékfejlesztéssel kapcsolatos anyagokat, majd a mentesítés eljárást követően. Köszönöm szépen, ezzel az ülés, nyilvános ülés végére értünk, vagyis nem, mert van még egy napi rendi pontunk. Pitére asszony elnézést kérek. Már egyszer elnapoltuk ezt a jelentést. Ez a LIBE jelentése, a korrupció elleni küzdelem és a krím jelentésének nyomon követése. Pitera asszony az előadónk, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni, hogy egyáltalán foglalkoztattam ezzel a jelentéssel, ezzel a véleménnyel. Ez nagyon inspiráló volt nekem, betekintettem, számos dokumentumba, amelyeket az Európai Unió különböző intézményei készítettek, elolvastam különböző jelentéseket, véleményeket, stb. Évek óta a korrupció elleni küzdelem problémája aggasztja az Európai Parlamentet, az Európai Tanácsot és az Európai Bizottságot is. Szeretném elmondani, méghozzá pozitív megjegyzésként, hogy egyértelműen láthatjuk azt, hogy a, az együttműködés az Európai Parlament, valamint a tanács között ezen a területen egyértelműen javult és elmondhatjuk, hogy sokkal hatékonyabb ez az együttműködés, mint korábban. Emlékeztetőképpen elmondanám, hogy a szervezet bűnözés egyre láthatóbbá válik, és egyre radikálisabb eszközöket vetnek be a bűnözés, a szervezet bűnözés elleni küzdelemben, de ennek ellenére vannak olyanok, akik szeretnék a közjavakat megszerezni, és ezért az általunk alkalmazott intézkedéseknek igazodniuk kell ehhez a helyzethez, igazodniuk kell a szervezett bűnözés fejlődéséhez. Ezen kívül figyelembe véve a gazdasági globalizációt, elmondhatjuk, hogy a szervezett bűnözés határon átnyúló természetű. Éppen ezért a nemzeti bűnüldözési szervek közti együttműködés fontos, ugyanakkor az európai eszközöket is fel kell használnunk. Egy európai cselekvési tervre van szükségünk, hogy hatékonyabb legyen ez a küzdelem arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az intézkedéseinknek a szubszidiaritás és arányosság elvét eh, tiszteletben kell tartaniuk, és eh, magától értetődő, hogy a kellő finanszírozást eh, is biztosítani kell. A pénzügyi csalás elleni küzdelem a szerződés 325-ös cikkéből következik. Az Európai Bizottság minden évben egy jelentést készít, amelyet előterjeszt ebben a témában a parlamenthez, és az első pontban arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Uniónak fel kell venni a küzdelmet mindazzal szemben, ami az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérti. és minden lehetséges eszközt fel kell használni a nemzeti, a tagállamok részéről, a tagállamok támogatására is szükség van. Ezért úgy gondolom, hogy a parlament és a tanács minél hamarabb meg kellene állapodjon a csalás elleni küzdelemről szóló irányelvben, és hatékony felépésre van szükség az áfacsalás tekintetében is. A G20-ak keretében globális standardok kidolgozása folyik az átláthatóság érdekében az adó csalás elleni küzdelemben. Az Európai Unióban léteznek ilyen standardek, de ezt végre kell hajtani, alkalmazni kell, és hatékonyan fel kell lépni azon személyek ellen, akik pénzügyi csalást követtek el. Az Európai Bizottság együttműködik olyan országokkal, mint Andorra vagy Monaco. 2012-ben San Marinoval és más országokkal is megállapodást kötött. A tagállamok meg kellene osszák egymással a bevált gyakorlatokat, a szerzett tapasztalatokat, és a tagállamok minél hamarabb életbe kellene, hogy léptessék a javak elkobzásával kapcsolatos irányelvet, nem megfeledkezve természetesen a szubszidiaritás elvéről. Ami egy elég veszélyes jelenség, és ez mindenki számára köztudott, az az, hogy a bűnügyi szervezetek, a bűnöző szervezetek másokkal is együttműködnek, olyanokkal, amelyek a gazdaság, illetve a pénzügyi világ területén lépnek fel. Itt nem feltétlenül bűnöző szervezetekről van szó, de különböző ügyleteket folytatnak a bűnöző szervezetekkel, ami viszont már veszélyes. Van egy irányelv, ami a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozik. Itt különböző alapítványokra, valamint szervezetekre vonatkozó előírásokról van szó. Jó lenne, ha az Európai Unió részt venne a Greco csoportban, amely az Európa Tanács egy csoportja 2014. januárja óta az Európai Unió intézményei számára kötelező a tájékoztatás, a jelentéstétel a különböző szabálytalanságokról, és ennek az lesz az eredménye, hogy a hogy a súlyos hiányosságok, illetve visszásságok nyilvánosságra kerülnek. Sajnálatos, hogy bizonyos intézmények még nem ültették át a gyakorlatba ezen elveket, nem alkalmazzák ezeket, de a tagállamokat arra kellene ösztönözni, hogy a tanúvédelmi programjaikat is dolgozzák ki, valamint a közérdekű bejelentők védelmét szolgáló programokat. Vannak ilyen programok, mint a Herkules, amely a az Európai Unió pénzügyi érdekeit védi, és ide tartozik az euró hamisítással szembeni védelme. Az ilyen programok alkalmazása hasznunkra válik majd a szervezetbűnözés bűnözés elleni küzdelemben is. Az EU trió, tehát Hollandia, Szlovákia és Málta ezt a témát prioritásként kezeli. Mm és nem csak ezzel a témával fog majd foglalkozni, hanem az Európai Ügyészség kérdését is megvizsgálja majd. Még egyszer szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy foglalkozhattam ezzel a jelentéssel, dolgozhattam ezzel. Nem volt könnyű a munka, de emlékeztetnék arra, hogy a módosító indítványokat március 16-áig, déli 12 óráig lehet előterjesztetni, érdeklődve várom a javaslatokat, kommentárokat. Köszönöm szépen, főleg az alaposságot, és ezt a körültekintést szeretném megköszönni, amelyel nekiveselkedett ennek a rendkívül bonyolult témának. Ennek számos vetülete van, kapcsolódik a költségvetéshez, illetve egyéb gazdasági témákhoz. Mindig látjuk, hogy a különböző gazdasági témák számos ötletet adnak még, a bűnöző szervezetek ugye felhasználják az EU forrásait, tehát köszönöm szépen, hogy ilyen alapvetően foglak, alaposan foglalkozott ezzel a témával. Bácsi tisztképviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony elismeréssel kell adóznom a jelentéstevő munkájához. Nagyon átfogó dokumentumot készített az Európai Unióban felmerülő korrupcióról és más hasonló bűncselekményekről. Úgy gondolom, nagyobb kell figyelmet nagyobb figyelmet kell fordítanunk azoknak a témáknak, amelyek már öt évnél régebben vannak a napirenden. Például a tagállamok közötti információcsere is ilyen, ugyanis a tagállamoknak egy közös értesítő rendszert kellett volna már 2014. januárjában létrehozni. Megértjük, hogy nem minden tagállam kívánja közzétenni azokat a problémákat, amelyek ezen a téren náluk felmerülnek, de sajnos van olyan tagállam is, amely egyáltalán semmiféle jogsértésről nem kíván információt megosztani a többivel. Van olyan, amely néhány problémát megoszt, de inkább az elért eredményekről hallunk a problémák helyett. Én úgy gondolom, hogy az illetékes hatóságok, az adott a tagállamokban működő szervezetek elérhetővé kellene, hogy tegyék ezeket az információkat az Európai Ügyészség számára és a többi tagállam számára is. Meglátjuk, hogy ez megvalósul-e. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy megfelelő adatbázis kialakítására van szükség, amelyet az Európai Bizottság kell, hogy megtegyen. Egy olyan adatbázisról lenne itt szó, amely elérhető a nemzeti hatóságok, illetve az európai intézmények számára is. Egy olyan adatbázisra, amely napi szinten tudja a különböző nemzeti adatbázisok között koordinálni az adatokat, illetve a munkát, az információt cserén. Az Európai Uniónak harcolnia kell a korrupció ellen, az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács is tesz intézkedéseket, de nem kapnak megfelelő számú, megfelelő mennyiségű információt. Pedig nagyon praktikus lenne ez, és ezért ellenőriznünk is kellene a peer review rendszere nem elég. Az európai intézményeknek ellenőrizniük kell azt, hogy a különböző projekteket hogy hajtják végre, hogy a programok, amelyek például a kaphoz kapcsolódnak, hogy kerülnek végrehajtásra. Hiszen a költségeket, a pénzeket megfelelőképpen kell elkölteni. Elnök, köszön szé köszönöm szépen. Más nem jelentkezett szóra, úgyhogy most Ulrich kolléganőnek, ó, bocsánat, még először Vál kollégának is megadom a szót. Köszönöm, elnézést kérek kollégáktól, eh, hogy most estem csak be, más dolgom volt. Eh, ez a jelentés fontos, illetve ez a vélemény fontos, és része annak a jelentésnek, amit a Libében fogunk megbeszélni. Nekünk a, kör, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagjaként a saját területünkkel, saját érveinkkel kell foglalkozni. A fő feladatunk az, hogy az Európai Unió költségvetését megvédjük ettől a csúnya betegségtől, ami ami érinti a közbeszerzéseket, illetve az alvállalkozók eh, láncát, ami nélkülözi a, az átláthatóságot. Amennyiben ezeket a problémákat sikerül megoldani, nehezebbé tesszük a szervezet bűnözői körök számára, hogy különösen az infrastruktúra beruházásoknál hatalmas pénzeket eh, szakítsanak az alvállalkozói láncba tudnak beépülni legkönnyebben a szervezet bűnözői körök. Ott ezeket és nyílik lehetőségük a pénzmosásra is. Szükség van jobb határon átnyúló együttműködésre is, tehát el kell érni, hogy az európai hatóságok jobban együtt működjenek, például héjacsalási ügyekben. Ilyen együttműködés nélkül nagyon nehezen sikerül a, sikerül elérni az eredményeket, amiket, amiket magunk elé kitűztünk. Meg kell értenünk az összefüggéseket a korrupció, a szervezetbűnözés és a pénzmosás között. Néhány hónappal ezelőtt az Eurodet kiadott egy jelentést a pénzmosással kapcsolatban, ahol külön foglalkozott Luxemburggal, Németországgal és Olaszországgal a jelentés. És ezek azok az országok, amelyekben nem hajtottak végre európai parlamenti és európai bizottsági ajánlásokat. Tehát az együttműködésre szükség van. Így sikerül fellépnünk ez ellen a daganat ellen. És így tudjuk azt is elérni, hogy nagyobb eh, láthatósága legyen a mi munkánknak. Konkrét területekről szólva látszik a szervezett bűnözés keze a migrációs válságban is. Olaszország különösen kitett ennek a problémának. Az érkezők egy komoly része később kapcsolatba kerül a szervezett bűnözéssel, nagyon rosszul fizetett munkákat végeznek, beleértve olyan kizsákmányolás jellegű munkákat, mint például a prostitúció, és a szervezett bűnözés ténylegesen rátelepült ezeknek a kiszolgáltatott embereknek a kizsákmányolására, prostituálására, a kétkezi munkáért nagyon alacsony pénzeket fizetve egyéb területeken, És aztán ott van még, amit ismerünk, a közbeszerzések, a nagy projektek, az azon belüli alvállalkozói láncok köre, és külön probléma még a környezetvédelem, a, környezetvéde, a környezet ellen irányuló bűncselekmények témaköre. Itt külön említem bizonyos veszélyes vegyi anyagoknak a felhasználását, illetve e, elhelyezését ártalmatlanítás nélkül. Sajnálatos módon vannak olyan tagállamok, amelyek e, nem büntetik a környezetkárosítást, vagy nem megfelelően büntetik. Tehát ezt is, e, erre is rá kell mutatni, fel kell számolni ezt a gyakorlatot is. Fontos szempont még a bejelentők védelme. Mindig beszélünk erről, a jelentésben is kell, hogy szerepeljem. Csak néhány dolog volt ez, amit én a jelentésbe még betennék. Találkozni szeretnék a raportőrrel, és további, további módosításokat javasolni. Ja, vielen Dank, äh, Köszönöm szépen. A legtöbb szempontot kollégáim már megemlítették, ugyanakkor a bizottsághoz kérdéz, intéznék egy kérdést. A szervezet bűnözés elleni harcban, illetve a csalás elleni harcban voltak intézkedések, mégpedig a büntetéjogi keretben, és azt kérdezném a bizottságtól, hogy hogy ugye a, nagyon különbözőek a büntetőjogi intézkedések. Az európai ügyészség megalapításának helyzete hogy áll most? el tudnák mondani, hogy jelenleg milyen a helyzet, vagy esetleg írásban tudnának minket informálni erről, mert a KONT bizottságot nagyon érdekli, hogy ebben a nagyon fontos, az, ezen a nagyon fontos területen volt egy előrelépés. Köszönöm szépen, most Ulrich asszonynak adom meg akkor a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán ami az utolsó kérdést, az Európai Ügyészséget illeti, Az elmúlt évben a soros elnökségek nagyon komoly előrelépést tettek, a holland elnökség pedig az év elején folytatta a már elkezdett munkát, felgyorsítva azt. Időközben született egy nem formális megállapodás, de ez egy elvi megállapodás. Nagyon fontos kérdésekről, mint például az Európai Ügyészség struktúrája, az Európai Főügyész kompetenciája, illetve azon vizsgálati intézkedések, amelyeket végrehajthat, határon átnyúló vizsgálatok, nyomozati eljárások, és folyik most a vita az adminisztratív és pénzügyi kérdésekről, tehát nagyon messzire jutottunk már. Ami nyitott kérdés még, ez az adatvédelem, illetve egyéb záró rendelkezések, ezt követően pedig az egész csomagot kell majd még górcső alá venni és megvizsgálni, hogy konszenzus kialakítható-e. Teljességgel egyetértek azon megjegyzésekkel, amelyek hangsúlyozták, hogy mennyire fontos a működő együttműködés az összes illetékes szerv között, az Európai Ügyészség berkeiben is ez nagyon fontos lesz, pont a megosztott hatáskörök miatt. Hogyha nem lesz zöggenőmentes az információ csere, az információ áramlása az európai hatóságok, illetve az ügyészség között, a nemzeti hatóságok és az ügyészség között, akkor a végrehajtás nagyon nehézkes lesz. Véleményünk szerint az is fontos lesz, hogy az információ áramlása az OLAF és az Európai Ügyészség között biztosított legyen, hogy az információt így továbbítani lehessen, és megelőző intézkedéseket lehessen időben hozni a bizottság szintjén. Ami a politikai megállapodást illeti az új Europol rendeletről, az első lépés már megtörtént a helyes irányba, ugyanis lehetőség nyílik az Olaf számára, hogy egy költségellenőrzést hajtson végre egy hit-no-hit -hit rendszer alapján. Ugyanezt szeretnénk az Európai Ügyészségnél is bevezetni. Az OLAF és egyéb ügynökségek, mint a Europol vagy a Eurojust esetében remélhetőleg az információ csere az érintett hatóságok között így jobb lesz. Még egy utolsó szót szólnék a közbeszerzési irányelvről. Tudják, hogy egy ideje ennek egy javított változatát sikerült elfogadni. A gyakorlati alkalmazás még várat magára, de remélhetőleg ezáltal átláthatóbb, legyen, a, átláthatóbb lesz a folyamat, és a csalás, illetve a korrupció mértéke is visszaszorítható. Köszönöm szépen. Ami az adatvédelmet illeti, ez eh, természetesen a menekült kérdés miatt rendkívül mértékben foglalkoztat bennünket. Volt egy eset, egy merénylő, egy rendőr főkapitányság előtt Párizsban, ugye kiderült aztán, hogy menekültként, illetve menedékkérőként hat különböző identitással regisztrálták Európa különböző országaiban, noha a hatóságok erről nem tudtak, nem tudták, hogy mindig ugyanarról a szeméről van szó, a jövőben az adatvédelmet akkor elképzelhetjük úgy, hogy ez mint módszer megmarad, vagy az adatvédelem majd azt jelenti, hogy valós adatcsere, csere valósul meg a tagállamok között, hiszen ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy hatékony legyen a szervezet bűnözés elleni küzdelem. Tehát, hogyha az adatvédelmet megtartjuk így ebben a formájában, akkor nem leszünk soha hatékonyak. Ez lenne az egyik megjegyzésem. A második kérdésem pedig, az Európa ügyessége kapcsolatos anyagokat elolvastam, ott az Olafról már nem volt szó, ez véletlen, vagy ez, vagy ez szándékos? És Ayala Szenner képviselőkért még szólt. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna gratulálni Pitera kollégának ezért a vélemény tervezetért. És úgy gondolom, hogy egy kicsit frusztrált bennünket a Krímbizottság munkájának végén, az, hogy nem sikerült ezt beépíteni a bizottság munkájába, nem sikerült ugye a szervezet bűnözés elleni küzdelmet is a bizottság nevébe beépíteni. Fontos lett volna ez, mert ezáltal emlékeztethetjük a bizottságot arra is, hogy az ilyenfajta normákra szükség van. Szerettem volna a jogállamiság kérdését egy kicsit elmélyíteni. Jelenleg a körülményekre való tekintettel, hogy az egyik fő problémánk az, hogy különbözőek az igazságügyi rendszerek a tagállamokban. Egyes országokban komoly feltételek érvényesülnek, komoly feltételeket kell betartani, tehát ezt hiszem, hogy nagyon fontos elkülöníteni egymástól a hatalmi ágakat és biztosítani az igazságszolgáltatás függetlenségét a tagállamokban. Ezt egyébként európai szinten is támogatni kell, hiszen egy európai büntető, jogsz, büntető jogszabály csak akkor érvényesülhet, hogyha tagállami szinten is biztosítjuk azt, hogy független az igazságszolgáltatás, amikor fellép a korrupció, illetve a szervezetbűnözés ellen. Másodszorban az elnök asszonynak igaza van, vannak bizonyos hiányosságok, problémák, ami az adatcserét illeti. Nem tudom, hogy a német sajtó adatvédelemről, mint adatvédelmi problémáról beszélt. Én foglalkoztam a határon átnyúló pénzbírságokkal kapcsolatos adatok továbbításáról, adatvédelemről Azt hiszem, hogy itt nem annyira adatvédelemről van szó, hanem ez sokkal inkább azzal kapcsolatos, hogy jelen pillanatban nem létezik egy kiterjedt európai hírszerzési rendszer. Azt hiszem, hogy ez a fő probléma, amelyel a különböző nemzeti hírszerző szolgálatok küzdenek. Számukra nem nem tartják fontosnak azt, hogy megosszák másokkal az információt, amennyiben a birtokukban van ez az információ. Tehát egy európai szintű rendszer kiépítése egy olyan kérdés, amelyet a SZEDE bizottságban megpróbálunk előmozdítani. Szeretnénk azt, hogy legyen egy valódi európai hírszerzési rendszer. Ezt próbáljuk meg előmozdítani, ami pedig a menekült válságot illeti. A múlt héten Olaszországban jártunk egy küldetés, egy kiküldetésen a Sofia, Sofiával kapcsolatban. Egyre inkább láthatjuk azt, hogy az emberkereskedelem mekkora pénzeket mozgat, az emberkereskedők maguk is küzdenek azért, hogy kétszer vagy akár háromszor olyan nagy összegeket kapjanak a menekültektől. És ez kapcsolódik a terrorizmus finanszírozásához is olyan országokban, mint Csád, illetve az attól déli területeken. Tehát általában ugye az emberkereskedők európai országokkal vannak kapcsolatban, tehát a pénz két irányban mozog. Azt hiszem, hogy ez is fontos, ezt is figyelembe kell vennünk annak érdekében, hogy elkerüljük a korrupciót, illetve a csalást, szem előtt kell tartanunk az emberkereskedelem során felhasznált pénzeket is. Köszönöm szépen, Ulrich asszony. Köszönöm. Ami az első kérdését illeti az adatvédelemmel kapcsolatban, karácsony előtt sikerült pont az, hogy négy év eszmecsere után az adatvédelmi rendeletben megállapodjunk, illetve az ide kapcsolódó irányelvben is, ami a rendvédelmi szervek munkáját illeti. Ez lesz a mérce, amely alapján eljárunk majd más területeken is az adatvédelem terén, mint például az Európai Ügyészség témájában. Természetesen nagyon nehéz mindig egyensúlyt teremteni a lehetőségek között. Egyfelől ugye az interneten keresztül is a mai technológiai eszközökkel lehet adatokat szerezni, de bizony, biztosítani kell az adatvédelmet, illetve az emberek magánélethez való jogát. Van jogalkotás is, ami erre vonatkozik, de nagyon nehézkes ez a vita és ez tulajdonképpen lezárult, de valószínűleg megint, megint el kell kezdenünk erről a, erről a vitát ebben a tekintetben osztom a véleményét. Ami az Olaf szerepét illeti, illetve az Európa ügyészséggel való kapcsolatát. A tanács pont most vitatta meg ezzel kapcsolatban a rendelkezéseket, de nem sikerült még megállapodni. Minden esetre van valami, ami a rendelemben majd, rendeletben szerepel majd az Olaf definíciójáról, az Olaf szerepéről. Fontos, hogy támogassa az európai ügyészséget, kiegészítse az Európa Ügyesség munkáját. Azt akarjuk biztosítani, hogy összességében véve koherens és hatékony legyen az a rendszer, amely által az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje március 4-12 óra, április 20-án fogunk foglalkozni a módosítókkal, és akkor még Pitelától, kollégától megkérdezném, hogy szeretné még egyszer megkapni a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és szeretném elmondani, hogy a migráció témáját miért nem foglaltuk bele a véleménybe, mert a, a LIBE szakbizottság foglalkozik ezzel, tehát ezzel en, a háttér előtt ők ezt meg fogják tekinteni. ugyanakkor elmondanám, hogy ez a vélemény egyrészt kimondja a magától értetődőt, hiszen tudjuk, hogy a korrupció rossz dolog, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyire komplex. Azt sem szabad szem, elő, szem előtt évesztenünk, hogy a demokratikus rendszert, a jogállamiságot kell védenünk, tehát olyan eszközökre van szükségünk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a korrupció ellen minél eredményesebben harcoljuk, de emellett őrizzük meg a demokráciát is. Úgyhogy ezért ennyire nehéz ez a téma, de remélem, hogy jó eredményt fogunk kapni. Elnök, 2015-ben 650 millió eurót kapott Görögország körülbelül a menekültekre fordítandó összegekből, és ugye megkérdezhetnénk, hogy tulajdonképpen hova jutottak ezek a pénzek, és ugye a szervezet bűnöző, bűnözés összefüggése a kifizetésekkel itt megemlíthető. Nagyon érdekes lenne ennek a kérdésnek a megvizsgálása a jövőben. Köszönöm szépen, ezzel befejezhetjük ezt a napi rendi pontot, is. köszönöm az eszmecserét. Ezzel vége e, is van a e, nyilvános ülésünknek, úgyhogy kérem, hogy a koordinátorok ülésén csak a koordinátorok maradjanak itt. Többieknek köszönöm a részvételt.